Euh, chers collègues, je vous propose de commencer notre réunion. Kedves kollégák, hadd javasoljam, hogy időben kezdjük el az ülés munkáját. Az uh, alelnök asszony megérkezéséig én fogok uh, elnökölni. Egyes napirendi pont, kiosztották uh, a napirend tervezetet, nincs észrevétel, elfogadtuk elnök közleményei a trilógus eredményekkel kapcsolatosak. Az első azzal a trilógussal kapcsolatos, ami november 6-án a BRD SRM ügyben került megrendezésre. A Shakespeare és Brexit nyelvén áll rendelkezésre a jegyzőkönyv, tehát november 6-án került sor erre az egyeztetésre. Továbbra is nagy a nézeteltérés az intézmények között, különösen a tanács álláspontja, a 100 milliárdos küszeb, a nem GC esetében, a phishing opció esetében és a nagy bankokkal kapcsolatban. A román témával kapcsolatban valószínűleg lesz elmozdulási lehetőség. A moratórium témájában a bizottság javaslatot fog tenni a következő egyeztetésre november 21-én kerül sor a második egyeztetés, november 7-én a CRD 2-es és a CRD 4-es témájában került megtartásra. Ez volt a hatodik egyeztetése két jogszabályal kapcsolatban saját tőke, hitel, kockázat és arányosság, illetve az egyszerűsített nettó stabil finanszírozási arány esetében sikeres volt, és november 22-én folytatódik az egyeztetés. Remélem nincs kérdésük, mert nem én vagyok az elnök, nem is voltam ott a trilóguson, úgyhogy nem tudnék válaszolni. Visszatérek az anyanyelvemre. Következik a harmadik napi rendi pont, amelynek a keretében az úgynevezett differenciált integrációról lesz szó. Véleményt készítünk ezzel kapcsolatban az Alkotmányügyi Szakbizottság részére, és rögtön meg is adom a szót az előadónknak, Dorú Fronculika úrnak, a módosítók áttekintésére tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák! Azzal szeretném kezdeni, hogy köszönetet mondok az árnyék előadóknak az együttműködésükért a jelentéssel kapcsolatban, és nagyon örülünk, hogy sikerült olyan területeken, mint például az európai stabilitási mechanizmus megállapodást találni. Ugye ezt be kell illeszteni az EU joganyagba. Az adókkal sikerült úgy megállapodni, hogy a legfontosabb aspektusok egységes elbírálás alá kerüljenek. A differenciált integráció esetében az elmélyítés és kibővítés egyaránt fontos, különösen a tagállamok gazdaságfejlesztési erőfeszítései és a szakpolitikák konvergenciája szempontjából. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a közösségi módszer a legfontosabb, ugyanakkor adaptálhatóvá kell tenni ezt a módszert, és szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos szerepe van ebben az európai és a nemzeti parlamenteknek hogy a gazdasági irányítás megújításának az a célja, hogy a demokratikus elszámoltathatóságot erősítsük. A, a bank területen is folyik a munka. Egyes tagállamok szeretnének csatlakozni, és ezt támogatjuk a kohéziós alapok, a strukturális alapok és a e, beruházási bank konvergenciája fontos, e, emelni kell a pénzösszegeket is, amelyeket ezekre a programokra szánunk, és az európai koordinációt erősíteni kell. Még néhány szóban arról szólnék, hogy a differenciált integrációt sajnos gyakran e, a két sebességes Európa szabályrendszerének tartják, az, hogyha ilyenné alakulna az Európai Unió, az tényleg megakadályozná a fejlődését. Nagyon fontos a gazdaságpolitikai együttműködés elmélyítése, továbbra is törekedni kell a még szorosabb integrációra. Románia és Bulgária Schengeni térségen kívül maradása mm, diszkriminációs érzéseket kelt. Még egyszer köszönöm, kedves kollégák, és figyelemmel fogom hallgatni észrevételeiket. Köszönöm. Elnök. Köszönöm. Többi frakció nevében. Lamász úr, úr, tessék. Igen, köszönöm, elnök asszony. Köszönöm az előadónak, hogy bevonta az összes frakciót az egyeztetésekbe, és megpróbált mindenki által elfogadott kompromisszumokra jutni. Hadd mondjam el, hogy az EPP részéről osztjuk a politikai prioritásokat, amelyeket hallottunk, hogyha különböző differenciált együttműködések jönnek létre, politikai cél sosem lehet az, hogy két ö, fajta tagsága jön létre az EU-n belül, a jó és a rossz tanulók csoportja. Lehet, hogy különbözőek az eljárások, különböznek a politikai szándékok, témánként lehetnek eltérések, van például megerősített együttműködés, ami most valósul meg. Nem mindig ugyanazok a tagállamok vesznek részt az ilyen gyorsabb előrehaladásban, vagy szorosabb együttműködésben a különböző területeken az előadó sok módosítónkat figyelembe vette, ezt köszönöm. Volt egy pont, amiben nem sikerült kompromisszumot kialakítani, ez az E-kompromisszum megfogalmazása, az EPP mindig azt kérte, hogy a szakmai segítség nyújtást szerepeltessük, amit az Európai Bizottság nyújt, erről még meg kell állapodni. ha nem sikerül megállapodni, akkor az EPP nem fog szavazni, a végszavazásnál tartózkodni fog. Elnök, köszönöm. Az ECR frakció részéről Joachim Starbati következik. A Köszönöm, elnök egy integrációs módszer az, hogy néhány ország előre megy, kicsit feltárja a terepet, és aztán integrációs gyorsaságtól függve, hát lehet, hogy észszerű az, hogy egyesek mernek esetleg leválni aztán az integrációs vonatról, úgymond. Ami nem feltétlenül kívánatos. Ám az, hogy egyes országok előre mennek és megpróbálják, kipróbálják, mire van lehetőség, akkor ez egy differenciált integráció. És emögött áll a konzervatív frakció is, e módszertan mögött. Ám az a benyomásunk, hogy itt nem egy differenciált integrációs folyamatról van szó, hanem a reform és a decentralizáció tovább lépéséről. Az egész úgy néz ki, mint a további centralizációs tendenció kívánságlistája valósulna meg, és a konzervatív frakció ez bizony semmiképp sem támogathatja. Itt kifejezetten az érszemre utalnak, amelyet voltak épp szükséghelyzetekre alapoztak, az eurózónán belül kialakuló szükséghelyzetek megoldására hoztak létre, vagy annak az euró projekt veszélyeit elhárítandó. Ez volt az alapgondolata, és ehhez a tagállamok megadják a támogatásukat, és figyelemmel kell lenni arra is, hogy az európai érdek mentén vessék be ezeket. De és nem a további centralizáció érdekében. Nem ez a, tudjuk a célja és értelme ennek a történetnek, és Scholz pénzügyminiszter ebben a házban világosan is mondta, hogy itt az ESM központosítás, erősebb európai parlamenti centralizáció és részvétel irányba való módosítása nem elképzelhető számára. És mi is azt a felfogást valljuk, hogy nem ez irányba kell menni, hogy az országokat a további integráció és centralizáció irányába toljunk, az Európai Unióban, hanem inkább a kivárás lehetőséget kell biztosítani. És ha ez nem valósul meg, akkor bizony nehéz nekünk a jelentéstevő tervezetét támogatni. Köszönöm szépen, Strabáti úr, most az Alde nevében, Virk asszony. Dear Mr. Frunzul, Frunzulika, dear colleagues. Kedves Fronzolika úr, kedves kollégák, köszönjük szépen az együttműködést és a kielégítő eredményt. Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy csak nem minden kompromisszumban megjelenünk, viszont sajnálatosnak tartjuk, hogy nem tudjuk mindegyiket támogatni. Főleg az utolsó perces módosítások az E ponttal kapcsolatban nem támogathatóak a részünkről. Ami pedig a jövőt illeti, hangsúlyozom a következőket, ne módosítsunk utolsó percben valami olyasmit, amit mindenki jóvá hagyott már. Viszont azok a kompromisszumok, amelyeket jóvá hagyunk, mutatják, hogy így kell előre lépni. Integráltabb monetáris unióra van szükség, reziliensebb bankunióra, és egy megerősített demokráciai elszámoltathatóságra egy megfelelő keretben. Hogy lezárjam, azt mondom, hogy a szöveg egy erőteljesebb uniót követel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Libénk asszony, a zöldek nevében pedig senki nincs ma itt a zöldek részéről, akkor tulajdonképpen Sildebán úr Goer részéről, vagy valaki más? Nem? Jövdődő nincs senki jelen az ő részükről sem, ENF, nincs senki jelen, akkor nézzük a felszólalásokat. Perez asszony. Mivel hamarosan szavazni fogunk, késő lenne most már hozzászólnom, egy szóbeli módosítással lehetne élni a szövegben, a C kompromisszumnál prejudikáljuk azt, hogy ki lesz, vagy mi lesz a stabilitási mechanizmus utóda, az Európai Monetáris Alap megemlítésével. Én úgy gondolom, hogy a célkompromisszumnál jobb megoldás lenne, hogyha azt mondanánk, hogy felhívást intézünk, hogy legyen utóda az ESM-nek, mert egyáltalán nem tudjuk, hogy mi lesz az utóda. Mhm. Um. Köszönöm szépen. Perez asszony ki akar még most felszólalni? Senki más spontánul nem szólal fel, akkor visszaadom a szót Fronzulika úrnak. Ah, euh, je voudrais remercier, remercier à tous les... Szeretnék minden kollégának köszönetet mondani a hozzászólásaikért. Lamaszur úr szavaiból én úgy értettem, hogy a kompromisszumnál tartózkodnának csak, de az önök frakciója megszavazná ezt a jelentést. Fontos mindenki számára, hogy konszolidáljuk az Európai Uniót, és még egyszer ismétlem, fontos, hogy a unió is létrejöjjön végre. Mindenki ezt kívánja, és az is fontos lenne, hogy a többi tagállam is csatlakozzon az euróvezet bankuniójához. mindenképpen meg kell említenem, hogy sok kolléga küldött nekem e-mailt azzal kapcsolatban, hogy veszélyes, hogyha az Európai Unió több sebességűvé válik. Minden esetre köszönöm szépen az együttműködésüket. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Később pedig szavazni fogunk erről az anyagról, akkor nézzük a négyes napi rendi pontot. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügy és migrációs alapra, a belső biztonsági alapra és a határigazgatás és vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapítása hosszú cím, fontos témáról. A néppárt nevében mellett is asszony a szó. Aki nincs itt, Der Faber ersetzt die Frau Mel. Faber úr helyettesíti ma Maletics asszonyt. Márkusz, tessék. Igen, köszönöm szépen. Ha megengedik, angol fogok felszólalni. Az Európai Tanács és Parlament közös rendelkezésekre vonatkozó javaslata 7, megismétlem 7 európai alapot fog össze, közös rendelkezéseket tartalmaz, konszolidált szabályokat határoznánk meg, csökkentve az administratív terheket a programozó hatóságok és kedvezményezetek számára. 142 módosító indítványt kapott az anyag különböző cikkekre és preambulum bekezdésekre. Nem lehet mindent kompromisszumokkal lefedni, és egyenként kell majd ezekről szavaznunk. 15 módosító csoport van, a társfinanszírozási rátáról szóló cikkek ezek, sokat beszéltünk erről, és nem vagyok biztos abban, hogy az illetékes bizottság figyelembe fogja venni a tartalmaz, amely nem az ECON hatáskörébe tartozik. Ezért azt kell néznünk, hogy hogyan tudnánk kompromisszumokat kötni kulcs témákban, amelyek a mi hatáskörünkbe tartoznak. Először is tizedik cikk, az Invest EU, valamint az ízi alapok, itt két módosítás van, valamint 15. cikk, makrogazdasági feltételesség, 34 módosítónk van az említett 142-ből. A lényeg az, hogy sikerüljön megegyeznünk a 15. cikk kapcsán. A bizottság javaslata a makrogazdasági feltételességgel kapcsolatban nagyon hasonlít a jelenlegi programozási időszakról szóló szabályhoz. A néppárt, az ALDE és az ECR támogatják a néhány módosítással ezt, a szocialisták viszont egy új megoldást javasoltak, ez elhangzott a Regi Szakbizottságban is néhány SZND és GOE kolléga, a 15. cikk törlését javasolják, mi pedig most megpróbálunk egy megoldást találni, kompromisszumot, nem feledve azt, hogy szükség van arra, hogy a beruházásokat és a reformokat összekötsük e, a szolid irányítással, hogy eredményeket érjünk el. Az egyre növekvő közelítésre van szükség a tagállamok között, és munkahelyteremtésre is. Ivana kolléganőm köszöni az összes benyújtott módosítást, és áll elébe, hogy véglegesítsük ezen a héten az anyagot, azért, mert szavazni november 21-én fogunk erről a tervek szerint. Köszönöm szépen! Az SND részéről az árnyék előadó nincs itt, Fernándi Dokkornyalega itt van, tessék. Buonasera, Presidente, grazie. Jó estét kívánok, köszönöm szépen. Kocolina úr elnézést kér, nem tud itt lenni, úgyhogy az ő hozzászólását olvasnám fel. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, különösen Maleti Csasszonynak az Elkon szakbizottságban, ővele egyeztethettünk. Három aspektusra szeretnék kitérni mindenek előtt a legvitatottabbra, a 15-ös cikkre, a gazdasági irányításra nagyon eltérnek a frakciók álláspontjai a makro feltételekkel kapcsolatban. Hangsúlyoznom kell, hogy a szocialisták egy sor módosítót nyújtottak be, amelyek ugyanebben az irányba hatnak vannak olyan állásfoglalások, amelyek törölnék a bizottság javaslatának a lényegét. Öt év elteltével még mindig erről a punitív, szankció jellegű eszközről beszélünk a válság idején a befektetésekre volt a legnagyobb szükség, hogy az ellenálló képesség jöve, javuljon és növekedjen az életminőség. ...2016-ban Spanyolország és Portugália esetében alkalmazták volna az eszköz, de kiderült, hogy haszontalan. Ez volt az utolsó makrofeltételhez kötés. felvetődik bennem, hogy hogy lehetséges, és kérdezem a bizottságtól is, hogy a kohéziós politikát felfüggeszthessék a túlzott deficit miatt. Pénzbírságot sem szabadna kiszabni, módosítókat nyújtunk be, amelyek ellentétes irányúak, mert a mi álláspontunk összeegyeztethetetlen a javaslattal. Nagyon veszélyesnek tartjuk, hogy a kivételes körülmények esetében sem lehetne kivételt tenni egyes módosítók értelmében. Köszönöm. Eigentlich für die ICA. E Köszönöm. Most Oszok úr jönne. Onnantól kezdve Szabáti úr veszi át helyét, elnök úr. Kimentette magát az úr, és engem kért, hogy mutassam be a szövegét itt most. Köszönöm a lehetőséget, hogy néhány megjegyzéssel lehettek az a módosítók tárgyában, amelyeket a fejeztetek a véleményhez. Mint tudják, a konzervatív frakció általában üdvözli azt, hogy 7 európai alapot egyben irányítanak teljes körű menedzsmentben, hogy közös egyszerűsített konszolidált szabályok alapján működtessék őket, csökkentve administratív terhet a hatóságok és a kedvezményezettek vállán. Ami a konkrét módosítókat illeti, a fő megosztó tényező az 50-es cikk. Kösen az a kérdés, hogyan kezeljük a kifizetések felfügg összefüggesztését a észszerű gazdasági kormányzás követelménye mellett. Az egyik, a módosítók körül egyrészt az egész cikket törölnék, még egy másik, még szigorúbbá tenné e hatóság köré. A konzervatív frakció árnyék előadójaként az a véleményem, hogy leginkább a lehető legerősebbek kéne az Európai Bizottság szövegén maradni, mert az meghatározza azokat a rendelkezéseket, amelyek a gyakorlatban beváltak a mostani pénzügyi, többes pénzügyi keret végrehajtásosra. Valamint az, a konzert frakció nem tud olyan módosítókat támogatni, amelyek a tanács hatáskörét csökkentenék a döntéshozatali folyamatban. Ugyanakkor támogatjuk a jelentéstevő az a javaslatát, hogy egy menekülő klauzila kerüljön a szövegbe, melyek révén a tanács felfüggesztheti, felfüggesztheti hatályol élhet, kivételes gazdasági körülmények között hagyja a tagállam észszerű kéréssel irányban. Ami a kisebb ügyeket illeti, a, pénz, a konzervatív frakció csökkenti azokat a módosítókat, amelyeket rangsorolnák. Bocsánat, nagyon nehezen tudom kimondani ezt a szót. Bocsánat. Tehát, rangsorolás. Kitalálják, ugye? Köszönöm. Hogy rangsorolják a projekteket, amelyek a migrációs kérdésekkel foglalkoznak. Úgy hisszük, hogy egy cél megfelelő finanszírozását az Európai Szociális Alapból kell rendezni. Másrészt Támogatjuk azokat a módosítókat, amelyek a helyi, regionális és nemzeti szinten fokozzák az együttműködést, különösen a kormányzás tekintetben. Osztjuk a rendőrstevő azon nézetét, hogy a CPR erősebb kapcsolódása az európai szemeszter folyamatához igazi hozzáadott értéket ad. Ezért azon módosítók ellen fogunk szavazni, amelyek ezt a célt alássák. Köszönöm, és hát elnézést. Köszönöm, Sabáti úr. Az Alde nevében. Tremozza úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A liberális frakció nevében pozitívan látjuk, hogy ez a szabályozás arra törekszik, hogy a szükségtelen ö, adminisztratív terheket rója az irányított testületeken, hatóságokon. Úgy gondoljuk, hogy az eredményesség és hatékonyság az ilyen javaslatok célja és lényege. Ezek mellett az is fontos, hogy a tagállamok figyelembe vegyék azon sajátságokat, amelyeket a helyi önkormányzatok és igazgatás vett fel. Nem minden európai államban van centralizált bürokrácia, és a önálló régiók és helyi önkormányzatok szerepkörét meg kell őrizni. Ezért terjesztettünk be ez irányba módosítókat. Eddig a liberálisok a feltételességhez kap, az európai szemeszterhez kapcsolódó feltételességet célozták meg, ám az országspecifikus ajánlásokat is figyelembe kell venni. Láttuk a kompromisszumokat, és a B, B különösen fontos. Nem értjük, hogy a két frakció miért nem tudott kompromisszokat megállapítani, holott mi elég könnyen találtunk legalább egyet. Ami a 15-ös ellenmondásos cikket illeti, a pénzek fel, felfüggesztése akkor lehetséges, hogyha súlyosan megsértik az Európai Unió jogszabályait. Eleget panaszkodtunk már a bizottság általi jogszabálysértések ügyében, így a bizottság tudná ellenőrizni a saját által, által javasolt jogszabályok betartásának mikéntjét. Köszönöm szépen. Ramon, tulajdonképpen most a zöldeknek kellene felszólalniuk, de senki nincs itt. Gue, Jékasz úr, ő sincs itt, és senki más sincs. EFTT részéről sem szólal fel senki, elnef, nem. Akkor spontán felszólalások, Páber úr, tessék. Thank you very much. Igen, köszönöm szépen. Rövid megjegyzésem lenne a néppárt koordinátoraként a megjegyzésem az 50. cikkel kapcsolatos. Hangsúlyoznám, hogy a néppárt úgy gondolja, hogy a makrogazdasági feltételesség a közös rendelkezésekről szóló rendelet központja. Úgyhogy a makrogazdasági feltételesség elvének a gyengítése nem opció, hogy nagyon világosan fogalmazzak. Köszönöm szépen. Weber úrnak további felszólalónk, spontán felszólalónk van, ha még nincs. Akkor pedig megadom a szót az előadónak, Faber kolléga kívánna még mondani valamit igen, összefoglalnám az elhangzott megjegyzéseket Ivana nevében, de azt mondom, hogy remélhetőleg azokra a kérdésekre tudunk majd összpontosítani, amelyek az ECO körébe tartoznak, és remélem, hogy sikerül egy megoldást találnunk, de olyat, amely az ECON számára fontos lenne. Köszönöm szépen! Az MV-tran PES és LIBE szakbizottságok is mind-mind véleményeket fogalmaznak meg az ECON és a budget mellett. Mi november 20-ára tettük át a szavazást ebben a témában, akkor köszönöm szépen már ezt a pontot, és tulajdonképpen most szavaznom kellene, viszont 19 óra 10 perc nem javítja magát az elnök 8 óra 10 percre, hirdettük meg, indikatív jellegű, ez az időpont, de azért azt mondom, hogy várjunk mégiscsak 8 percet, és óra 10-kor fogunk szavazni. So, liebe, äh, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák! Kedves kollégák! Tehát, kedves kollégák, mielőtt szavaznánk, lenne egy kérésem, az előadó és árnyék előadók a további napirendi pontok árnyék előadói és előadói maradjanak itt még a teremben. Elég sok kompromisszumról nem kell szavaznunk, 3-4 perc alatt szavazni fogunk, és utána ugye hamarabb sorra tudjuk venni az, az utáni pontokat, tehát ezért kérek mindenkit, hogy maradjon itt. Úgyhogy kérek mindenkit, hogy ne menjen el innen. És akkor most nézzük. Ronzolik eh, kollégánk eh, véleménye, differenciált integráció. És akkor kezdjük, és teszteljük először a szavazógépeket, próbáljuk ki. Kérek mindenkit nyomja meg a gombot. Ez egy próba. Mindenki itt van? minden működik, minden, mindenki szavazott, azok, akik szavazni akarnak mindjárt, azok mind szavaztak? Azért, mert túl kevésnek tűnt. Jó, köszönöm szépen, akkor most nézzük is. Szavazzunk, vágjunk bele. A kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. B kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, C kompromisszum mellette ellene a C-vel kapcsolatban a anyag? Itt van egy szóbeli módosítás? Mi is van itt? Itt nem írták le nekem elnézést. Tessék, hát nem tudom, hogy lehetséges-e, de ha lehetséges, akkor egy valós szóbeli módosítást tennék. Tehát itt ismertetném szóban. A C kompromisszumban az Európai Monetáris Alap létrehozása helyett az Európai Stabilitási Mechanizmus utódjának a létrehozásáról beszéljünk. Van-e ellenvetés ezzel a szóbeli módosítással kapcsolatban? Nincs. Tehát C kompromisszum a szóbeli módosítással együtt. Ki van mellette a szóbeli módosítással együtt? Ki van ellene tartózkodók? Jó, ezt eldöntöttük. D kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Ezt is eldöntöttük. Negyedik bekezdés eredeti szöveg mellette ellene ezt is eldöntöttük ötödik bekezdés, mellette ellene, ötödik, ötödik a 13-as módosítás mellette ellene elutasítva, tartózkodókat nem mondtam, de elutasítottuk. text. És akkor most nézzük az eredeti szöveget. Na jó, akkor most az eredeti szöveg mellette ellene ezt is eldöntöttük. E kompromisszum mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. Die Abstimmung ist eröffnet. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Akkor nézzük a szöveget, a módosított szöveget mellette, név szerinti szavazás mellette ellene tartózkodok. Igen, hát nem is nagyon kell számolgatnunk. Lezártam a szavazást. 31-en egy igen, 10 nem, egy tartózkodás, elfogadtuk. Köszönöm szépen és a kollégákat kérem, hogy maradjanak itt azokat, akik a következő pontokkal, napirendi pontokkal foglalkoztak, azok maradjanak itt. I am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 Okay, colleagues. Thank Nos, kollégák, köszönöm. Ha valaki elmegy, kérem csendben és gyorsan tegye. És azok, akik maradnak, kérem, figyeljünk a napirendi pontokra. 8-es számú jön. A tagállamok költségvetési felelősségének középtevű költségvetési orientációk erősítése című jelentésünk jön de nem az én először, most mondják nekem. hanem az államkötvényfejezett értékpapírok témájával foglalkozunk. Először Jakob von Weizsäcker. A jelentősevő, kérem, Jakob, ismertesse jelentést. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm. Nem vagyok biztos abban, hogy minden árnyék előadó itt van már. Mert fél 9-re terveztük, de hát elkezdjük. Ezeknek a, ennek a javaslatnak a lényege az, mely tudományos munkára alapozódik, egy, az SBIZ nevű különös entitás témájában három célt szolgál. Egyrészt meg kell találjuk a megfelelő módját annak, hogy a szuverén bank nexus jelenséget kezeljük. És bár a rendelet magát ezt ugyan nem kezeli, de egy új pénzügyi technológiát kínál ennek a meglépésére, akkor, hogyha egy kompromisszum, jövőképes kompromisszum kialakul ennek érdekében az eurozónában. A kulcsfontosságú elem a jelenségnek a kezelésére, hogy az SBBS konstrukció szimmetrikus. Tehát nem rangsorol előre bár semmilyen államkötvényt, ami legalábbis politikai nehézséget jelentene, de valószínűleg szakmait is, hiszen nem feltétlenül a rétingek a legjobb ö, iránymutatások a pénzügyi piacokon, tehát egyfajta szimmetriát hoz a rendszerbe ez, és, és szemben más eurózónában létrehozott biztonságos eszközök létrehozása vonatkozó módszerekkel nem ad kifejezett garanciákat ennek érdekében. Pedig a második cél, hogy biztonságos, az eurózónában működő biztonságos eszközök kínálatát erősítsük. Markus Ferber kicsit mosolyog ezen, mert a erre persze ütköznek a vélemények, de azt hadd nincsen meg, hogy két kiváló szakértői meghallgatást szerveztünk, és te, bárki eljöhet ezekre, különféle konstrukciók előnyeit, hátrányait vizsgáljuk ott. És a harmadik ehhez kapcsolódó cél pedig az egész mögött az, hogy csökkentsük a destabilizáló elemét annak, hogyha válság elején esetén befektetők menekülnek a biztonságosabbnak vélt eszközök felé, ez rendkívül destabilizáló hatású lehet. Kérdés, hogy a DSM és az ECB kombinációja megfelel kezeli ezt a problémát. Ez a három cél tehát. Tehát a bizottság ezeket igyekszik tehát megfelelő időben kezelni, és az én jelentésem négy területet határoz meg, ahol úgy éreztem, lehet javítani a dolgokon. Az első, a, az SBBS szabályozásának mikéntje a banki mérlegekben. Még korábban említettem, nem gondolom, hogy ez rendelet kéne, hogy foglalkozzon a probléma megoldásával. Azért az fontos, hogy akkor időszakban, amikor nincs a Sovereign Bank Nexus-ra vonatkozó külön kifejezett rendelet, azért ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy tovább romlik a probléma az SBBS rendelet révén és miatt, holott ennek fennállt a, kock, fennállt a kockázata. Az SBBS eh, junior eh, pillére miatt, amely az államkötvényeket privilegizálta volna. Ezért értem azzal a javaslattal, hogy itt teljesen diversifikált SBBS vagyonkonstruktúra struktúra esetén, háromlábú portfólió esetén, továbbra is az SBBS rendelet alapján hasonlóképpen alakulna, de ha egy bank úgy dönt, hogy csak egy junior transzat tartja meg, arra már nem volna a jogszabály szerint lehetőség, ha így módosul. Ez egy szakmai, de fontos elem, A másik a felügyeletet érinti cél. Az Európai Bizottság viszonylag hát könnyű kézzel vázolta ezt fel. Én szívesebben látnám, hogyha volna egy központosított és harmonizált tanúsítványi, ez ma által kiadott tanúsítványi módszertan Európai Unió szinten. És ez nem az egyéni hatások részéről, részéről történne. Végül pedig a portfóliók összetétele kérdés. Lehetnek nehézségek abból, ha például egy tagállam magas fölösleggel bír, és nagyon sok államkötvényt bocsát ki. Lehet, hogy a, nem elégséges a képlet fenntartásához a kínálat. És elő fordulhat olyan is, hogy egy állam nem ad ki sok államkötvét, mert nehézség ütközne ez. Az ilyen helyzetek kezelésére és kiegyensúlyozására bevezettünk egy olyan folyamatot, ahol a portfólió összetétele módosítható egy rendezett folyamatban, annak érdekében, hogy az SBBS kibocsátások ne akadjanak el olyan helyzetekben, amikor ilyen nehézségek adódhatnak. Ez tehát egy kiegészítés 5%-os varianciával, amelyben az eredeti javaslatban is szervetet megengedett a bizottság, és van egy negyedik pont, amely a, rest, a, a struktúraváltást irányozna elő az európai rendszerszerű kockázat ö, tanács szabályozásában van egy külön fejezet azon összeférhetetlenségek témájában, amelyek egy tagállam hitelrestrukturáció után adódhatnak, mert itt különféle szintű senior, mezanin és, és junior lábak közötti struktúrákról van szó, és vannak olyan módosítók, amelyekben próbáltunk egy olyan megoldást elővezetni, amely megfelelő megoldást kínál a gyakorlatban alkalmazható módon. Összefoglalva, tehát az SBBS javaslat egy kiváló, az Európai Bizottság által beterjesztett javaslatra alapul. Nagyon fontos eleme lehet a jövőbeli építkezésnek, kezelve azt a problémát, amely az eurózónában való igazán biztonságos eszköztípus hiányából adódhat, anélkül, hogy igazi kifejezett garanciákat írnánk elő, amely nagy politikai problémát jelenthet. Ám azt vegyék figyelembe, hogy önmagában ez nem rendezi a problémát, ez csak a következő lépésre való előkészületet szolgálja, ezt szolgálja tehát a rendelet, és ezt is lehet elérni vele. Most pedig várom a módosítókat az árnyékadók részéről, kiváló ülések voltak eddig is, és ezt a munkát, ennek a munkának a folytatását tovább várom. Köszönöm. Thank you, Jakob. Can I ask... Köszönöm, Jakob. Hadd kérdezzem meg a tanácsadókat a teremben, hogy meg tudnak-e keresni a képviselőket, előadókat és előadókat, hogy jöjjenek be a terembe, telefonáljanak nekik, kérem, mert nem pontosan a menetrend szerint fogunk haladni, hanem próbálunk minél gyorsabban. Nagyon örülnék, hogyha meg tudnák őket keresni. Árnyék előadók észrevételei, Hübner asszony LPP, igen. Én nem emlékszem olyan esetre, amikor Jakob ennyire lelkesett volna egy bizottsági javaslattal kapcsolatban, és eh, Jakobot is dicsérték a kollégák itt, úgyhogy ez is újdonság. Jó estét mindenkinek, elnézést, hogy eh, eh, nem személyesen tudok jelen lenni, mondja az árnyékelő adó. Fontos, hogy a gyengeségeket visszaszorítsuk, Jakob von Weizsäckerrel nagyon jól együtt tudunk dolgozni, biztos vagyok benne, hogy gyümölcsöző lesz a munkánk a többi árnyékelő adóval együtt. Az elmúlt hetek során több aspektusra is kitértünk, és egyértelműen egyetértek a javaslat célkitűzésével kulcsfontosságú a stabilitás, és nagyon fontos a nemzeti keretek megtartása, amikor azok hatékonyak, ugyanakkor csökkenteni kell a kapcsolódást az államadóság és a bankszektor között. Fontos lesz a prudenciális kezelése a különböző ügyletrészsorozatoknak Bízom benne, hogy a különböző prioritások pozitívan konfrontálódhatnak, és az eredmény Európát fogja előmozdítani. Köszönöm, köszönöm, Hübner asszony. Bent Lüke következik az ECR részéről. Igen, köszönöm szépen Vájceker úrnak és a jó jelentést és azt, hogy ilyen jól beszélgethettünk a szakértői panelekben, bár Engem azért nem lelkesít annyira ez a bizottsági javaslat, mint ön, és néhány agályomat ismertetni is fogom itt. Az első kérdés az, hogy van egyáltalán megfelelő piac erre a termékre, ezt a kérdést már megbeszéltük, és a hatásvizsgálatban és a bizottsággal lefolytatott előzetes beszélgetésekben is megemlítettük. Azt mondtuk, hogy a piac csak akkor fejlődhet ki megfelelő módon, ha a szabályozói privilégiumot az állam részéről leépítjük. És van itt egy nagyon problémás kért, kérdés, ezt problémásnak látom a jelentésében. Ön azt javasolja, hogy a szabályozói privilégiumot biztosítsuk, akkor ha az SBBS a senior és a junior üléssorozatok között tartják magukat, ez nem megfelelő. Az értékpapírosítás termékéről van itt szó, és csökkenne a privilégiumok köre, ha egy új terméket vezetnénk be. Hiszen abban a pillanatban, amikor a pozitív kockázati megítélést vezetjük be az államkötvények esetében. Egyébként az értékpapírosításnál, az egyéb termékeknél is ezt kellene tenni. Nem felelez meg az ön által ismertetett eredeti érvnek. A másik kérdés pedig, ami nem tetszik a bizottság javaslatából, az a szimmetria, amelyet ön dicsért. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy így kellene eljárnunk, úgy, ahogy a bizottság javasolja, hogy előírjuk azt, hogy az állami kötvények legyenek arányosak az Európai Központi Bank tőké, beruházási bank tönkével. Én azt mondanám, hogy kössük össze egy csoportba az összes ilyen értékpapírosított ügyletet. Talán akkor sokkal több bizonyosságunk lenne, hiszen az SBBS biztonsága még az ügyletsorozatoknál is problémás lehet. Itt 19 euróvezeti ország jöhet szóba, és ha egy ország csődöt mond az euróvezetben, ennek kigyűröző hatása lehet az euróvezet többi országára is. Így a 70% a főügylet esetében részünkről nem, véleményünk szerint nem elegendő. Én nem írnék alá semmiféle arányt, nem írnék elő semmiféle arányt a tagállamok számára, az euróvezeti tagállamok számára, hiszen e, itt e, akár a nullát is jóvá lehetne hagyni. Emellett hagyjuk a piacot dönteni arról, hogy a fő ügyletnek mekkora legyen az aránya. A 70 százalékot megkérdőjelezték, nem tudtuk azt sem, hogy ez így elegendő-e. Hmm. Nem tudom, hogy például mi lenne akkor, ha Németország, a német állam csődbe menne. Nem tudom, hogy a 70 százalék elegendő-e a piacnak miért kellene nagyobb mértékű, nagyobb arányú szenior ügyleteket piacra vezetni. Én 2%-ot szeretnék egyébként ön 5 aztán a javaslatban most 10% szerepel. Megbeszéljük az előadóval, és aztán meglátjuk, hogy mi, hogy nézzenek itt ténylegesen az arányok. Köszönöm szépen. És most akkor az AD nevében Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Személy szerint eh, egyetértek és eh, osztom a kollega lelkesedését. Az Európai Bizottságnak a kezdeményezése világos, nyilván mindig lehet javítani egy javaslaton, de jó a szövegjavaslat, és az előadó kollega is jó munkát végzett, az egyeztetések a szakértőkkel megfelelően zajlottak. És nekem nincsenek szektás meggyőződéseim ezzel kapcsolatban. Nyilván eljön az idő, amikor a technikai részleteken vitatkozunk, hogy most 70 vagy 75 százalék legyen. Itt inkább az a lényeg, hogy legyen meg a politikai szándék. Ezzel együtt azt gondoljuk, hogy szét kell választani a bankokat és a származási országokat. Ezt a kapcsolódást fel kell számolni. Hogyha erős bankuniót akarunk építeni, ami független a származási ország államadóságától, akkor ez elengedhetetlen. Ez, ez az út legeleje. Ez az eszköz csökkentheti a pénzügyi fragmentációt, visszaszoríthatja a kockázatokat, a stabilitást és az ellenálló képességet erősítheti. Nyilván a kibocsátó entitások más tevékenységgel nem foglalkozhatnának, csak ezzel a tevékenységgel, hogy garantálják annak a, az európai dimenzióját és egyedülálló jellegét. Úgy gondoljuk, hogy ez nagyon fontos, hiszen euróban jegyzett, kiskockázatú eszközök re nagy az igény. És ezt a helyzetet javítani lehetne. Fontos tehát ez a tervezet. Mindenképpen fontos, hogy ezek a magánentitások mással ne foglalkozzanak, és az SBBS kibocsátók felügyeletét az európai értékpapírpiaci hatóság, az ESMA felügyelje, így lehet csak igazán európai az eszköz. Aztán van még egy vitatárgyat képező szempont, a bonyolult aktívákról van szó, amelyek a megtakarítók, illetve fogyasztók rendelkezésre állnak. Szó volt róla, hogy nem áll mindenki előtt nyitva majd ez a lehetőség, ez egy kicsit kényes, érzékeny kérdés, az SBBS-szel kapcsolatban az is felvetődik, hogy működtethető ez a rendszer válságban, de ezek technikai, szakmai kérdések, nem is ez a lényeg. Mi politikusok vagyunk, politizálunk, és van egy víziónk Európáról, itt európai befektetési eszközökről lenne szó. de nyilván nem egyedülálló gyógyír, nem léphet ez az euró kötvények helyébe, az SBBS mellett is szükség lesz az euró kötvényekre. Köszönöm szépen. Most pedig a zöld frakció következik. Köszönöm szépen. Nekem köszönet az előadónak. Kiváló volt az együttműködés, és nagyon jól előkészítették az ügyet. Tényleg nagyon jó volt a két nyilvános meghallgatás a szakértők részvételével, sokat segített nekünk. Az első dolog a mm, bevezetője végén említette ön, hogy egy zárt körű megoldást próbálunk kialakítani egy olyan problémára, aminek az igazi megoldása az intézményes reform. Tehát a, a, amit először is le kell szögezni, az az, hogy az euróvezet reformját nem helyettesítheti ez a kezdeményezés. Ezt mindenképpen le akarnám szögezni. Második dolog, nyilván vannak aggájaink a javaslattal kapcsolatban, a az előadó is beszélt erről. Először is egy ilyen intézkedésnek válság esetén milyen lesz a hatása, ez aggaszt minket egy kicsit. A meghallgatáson is volt erről szó. Aztán az előadó is említette, hogy az SBBS nem megfelelően kezeli a bankszektor és az államadóság közötti kapcsolódást, illetve az SBBS ellenére is lesz menekülés, másrészt a kisebb országok esetében megvan a kockázat annak, hogy ennek negatív következményei lesznek, feltételhez kötöttség is probléma lehet a bizottsági javaslat alapján, meg a crowding out hatás, a készpénz rendelkezésre állása terén egyes országokban, hogyha az SBBS létrejön. Tehát ezt is kezelni kell majd az előadó javaslatából egy csomó mindent üdvözlünk először is. A junior ügyletrész sorozatokkal kapcsolatos részt át kell fogalmazni. A mi részünkről bizonyos garanciákat szeretnénk felállítani a az államkötvény piac és az SBBS viszonylatában. És mm, szeretnénk gondoskodni arról, hogy a közérdek nagyobb hangsúlyt kap potenciális negatív forgatókönyvek esetében. Tehát mindenképpen gondoljunk arra is, hogy negatív hatása is lehetnek az SBBS-nek, akkor is, hogyha nem lesznek. Egy kissé szkeptikusak vagyunk az SBBS szerepével kapcsolatban, hangsúlyoznunk kell, hogy nem ez az igazi megoldás az igazán biztonságos eszközökre, de nagyon szívesen együttműködünk, hogy a lehető legjobb szöveg alakuljon ki. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Úgy látom, hogy a Gólyétól nem jött senki el, az EFDD-től van, aki hozzászólna? Akkor az ENF-nek adom meg a szót, már Kocánné. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon röviden, mert a legfontosabb dolgokat már elmondták a kollégák. Köszönet az előadónak a tervezetért, a tervezet véleményem szerint néhány apró problémát kezel a bizottság javaslatában. Túlságosan nagy mérlegelési jog az asset allocation-nél, stb. És mindenek előtt a tanúsítás átláthatósága, hogy ne ön tanúsítás legyen, hanem valóban ellenőrizzék a, az illetékes hatóságok a feltételek teljesülését. Az egész javaslattal kapcsolatban nagyon szkeptikus vagyok. Lüke úr már eh, említette, hogy eh, egy ilyen eszköz nem biztos, hogy sikeres lesz, hatékony lesz a piacokon, és tényleg risk-free asset jön elétre, mert definiálni kellene, hogy mit is jelent az risk-free asset. Urtaszún kollega is beszélt róla, az európai intézmények Eh, működését nagyon nehézkes eh, megreformálni, és ezért egy kicsit a képzelő erő alapján eh, pénzügyi engineeringgel élnek most itt a kezdeményezői ennek a, az aktusnak. Az eurozóna létrejötte tényleg természetes velejárója, hogy nincs igazán kockázatmentes eszköz. Mindenképpen nagyra értékelem az előadó szándékát, hogy az objektív nehézségekből próbál kilábalni, mm, de hát nem tudunk igazán kockázatmentes eszközt kialakítani szkeptikusak vagyunk, hogy egyáltalán van-e értelme ennek a javaslatnak, és hogy egyáltalán sikeres lesz-e a magánbefektetők körében, akarnak-e ilyen eszközt. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Van spontán felszólásra idő, van-e, ha ki hozzászólna, vagy kérdés? Nincs. Jó. Csendes a mai este. Akkor visszaadom zárszó jogán az előadónak. Köszönöm szépen, és örömmel látom, hogy a vita légköre, amely kialakult itt, lehetővé tette a nézeteltérések ellenére, amelyek persze fennállnak, hogy nagyon tartalmas észszerű vita alakuljon ki. Ha megengedik, kiemelnék néhány területet, amely fontos. Az első stratégiai politikai kérdés. És ez visszatér az, amit Bert Duke mondott, meg ön, hogy mennyit, hány problémát akarunk, mennyi problémát akarunk és tudunk megoldani ezzel a témadosszéval ebben az időszakaszban. Például egyetértek önnel az a professzor koncepcionális szinten, hogy teljes körű képet alkossunk, ahhoz, ehhez a Sovereign Bank Nexushoz egy teljes körű megoldást kell kialakítani, persze a politikai realitást figyelembe véve, és nem valami destabilizációs őrület felé tovább lépve, és ez egy kvóta szerinti arányos, stabilabb államháztartás szerint stabilabb országok csoportját meghatározva, és a még küzdködő országokét de legyünk körültekintőek abban, hogy ne próbáljunk egy ne, ne túl nagy falba harapjunk bele, amit aztán most nem tudunk lenyelni. Úgyhogy én arra törekszem, és szerintem a bizottság is, hogy egy első lépést határozzunk meg, ami a no regret lépést tesz. Ugye a piac csak akkor fog kifejlődni erre, a termékre, hogyha a tiszta nemzeti tagállami államkötvények már nem lesznek részei ennek a körnek. Hát először meg kell teremteni ezeket a kereteket, és aztán majd lehet tovább tárgyalni abba az irányba, hogy egy csomag megoldás alakuljon ki, az SBPS-t is beleértve, amely egy stabilabb valutauniót hoz majd létre, devizauniót hoz létre, egy olyat, ahol észszerű ösztönzők működnek. Ez tehát az első meglátásom, és ez az oka annak, hogy miért csak a junior transra koncentráltam, különbéve azt, és nem akkumulálva ezeket a banki mérlegekben, főösszegekben, mert ez csak még rontana a helyzetet, amelyben most meg akarunk küzdeni. A Sovereign Bank Nexus problémájának megoldására a második lépésben is törekedni kell, az SPPS javaslatom, ne tegye rosszabbá a dolgokat, ezt igyekeztem elkerülni. Ezért, tehát e- e- ez egy óvatos megközelítés, persze nem, nem mondja azt senki, hogy megoldja majd egy az a problémánkat. Marco Zani is említette, és is, hogy itt persze valamit valamiért adunk, nem ingyenes a megoldás sem, tehát kiegyensúlyozottan kell látnunk az előnyöt és hátrányait, így kell gondolkoznunk az SBBS-ről, egy csomag megoldás javaslatán belül, bizonyos válságmechanizmusokhoz kapcsolódóan, tehát az SBBS működne, és a Junior Tranche, amely segítene bennünket őszintén szólva válságkezelésben, benne lenne az ESM-ben, a óvatossági hitelkihelyezéssel együtt. A mai rendszerben, hogyha az összjáték ezek, ezen eszközök között jól megtervezett, akkor van rá lehetőség, hogy javuljon a helyzet. De külön-külön elszigetelve ezek nem oldanak meg semmit. Hiszen elszigetelve az SBPS piaca meglehetősen korlátozott, ez úgy is. Tehát ma ennyit akar, Szerintem ennyi eddig lehet elmenni ma, és hát várom a jövőbeli árnyékra üléseket, már ezeket beterveztük, várom az önök jelentéseit, és lássuk, hogy tudunk előre haladni. Persze nem lehet, mondtam, az összes problémát egy csapás megoldani, de együtt lehet lassan haladva az így a néppárt támogatásával, és köszönöm Danuta, hogy beléptél, és Martisalóval is gyümölcsözők voltak a viták, hogy előre lépjünk, vigyük ezt a témát előre, és a tanácsban tudjuk, vannak bizonyos blokkok, konkrét témadacával kapcsolatban, és nem tudom, hogy meg tudjuk-e adni ezeket a problémákat e, ebben a ciklusban, de mindezek ellenére az, hogy van egy szilárd álláspont a parlament részéről, amely alapján lehet tovább gondolkozni a tanácsban is, Hát erre kéne szerintem törekednünk együtt. Köszönöm. Köszönöm von Weizsäcker úr. A menetrendet meg tudom adni. Meglehetően közeli. November 20-i a módosító benyújtásának határideje. Ezeket december 10-én fogjuk megtárgyalni, az ECOM-ban pedig január elején lesz majd a szavazás. Azok tehát, akik a témadosszéban aktívak, eh, elfogadhatóak ezek a dátumok. Megyünk tovább, következő napi rendi pontunk, szünet nélkül. Látom, a jelentéstevő itt van, nem kell tehát félnünk. A a költségvetés felelősségének, a költségvetési orientációnak erősítése. Hübner asszony, parancsoljon! Madame Chair, uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát ez egy teljesen eltérő téma. Egyébként a szakbizottság rendkívül megosztott a témában, és valószínűleg a parlament maga is, majd meglátjuk, hogy mi lesz a vége. az Európai Unió jogrendjébe ültetnénk át a Fiskális Kompakt harmadik cikkét. Nagyon sok módosító indítványt nyújtottak be. Van néhány frakció, a szocialista kollégák, de emellett a GOE, um, az MDD um, zöldek is egész egyszerűen csak azt kérik, hogy utasítsuk el a bizottság javaslatát. Meg kell vallanom, hogy ez a megközelítés zavar engem, és nem igazán hajlok arra, hogy egyesfajta megközelítést támogassak. Véleményem szerint folytatnunk kell, az átültetést a fiskális megállapodás említett harmadik cikkének az átültetését. A bizottság javaslatát, javaslata maga is kontraproduktív azok számára is, akik jól érzik magukat a jelenlegi keretek között. Véleményem szerint káros lenne ez konzultációs eljárásról van szó. A tanácsnak ki kell kérni az Európai Parlament véleményét, de a parlament véleménye semmilyen módon nem fogja kötni a tanácsot. Még akkor is, ha a parlament azt mondja, hogy mi elutasítjuk a bizottságot, nem fog leállni a tanácsban az eljárás. Ha olyan helyzettel állunk szemben majd, hogy a tanács maga utasítja el a bizottság javaslatát, az sem fogja azt jelenteni, hogy a jelenlegi hatos, illetve kettes csomagokat, valamint a fiskális megállapodást megszüntetnénk, mert jelenlegi változatukban tovább élnének. A bizottság javaslatának elfogadása egy politikai nyilatkozat. Ügyelnünk kell, hogy milyen üzenetet fogalmazunk meg, hogy nehogy a parlament érdekei ellenébe menjenek. A kormányközi megoldások elfogadását sem támogathatjuk. Valószínűleg emlékeznek arra, hogy az Európai Parlament harcolt amellett, hogy a szerződésbe kerüljön be a 16. cikk, amely majd kötelez arra, hogy az említett szöveget vegyük be az uniós jogba. De a parlament 2015-ben egy jelentést készített a gazdasági kormányzásról és a keretről. Akkor elhangzott, hogy ez a fiskális megállapodás az uniós struktúrákon kívül gyengíti a működést. Ezért kell az uniós keretbe beleépíteni. Később még két jelentést fogadtunk el, amelyek erőteljesen fogalmazta meg a parlament kérdését. A banki unió kapcsán is hevesen elleneztünk a kormányközi megoldásokat, különböző nemzetközi eszközöket emlegetve. Reménykedem abban, hogy a parlament, ha elutasítja a kormány közi megoldást, akkor jó érveket tud felhozni emellett. Van még valami? Most, hogy elolvastam a módosító indítványaikat. Ha nem ragadjuk meg a lehetőséget arra, hogy a szerződés ezen cikkét átültessük, akkor elszalasztjuk azt a lehetőséget, hogy a parlament szerepét a jövőbeli tanácskozásokon megerősítsük. Akkor, amikor felülvizsgálatra lesz szó, amikor arra kerül sor. Itt egy jogi státuszról van szó, de a parlamentnek semmiféle beleszólása nem volt abba, hogy ez a jogállás hogyan fog alakulni. Az Európai Parlamenttel konzultálni kell, hogy a véleményét megalkothassa. Ne szalasszuk el a lehetőséget, hiszen így a fiskális szakpolitikával, pénzügyi, pénzpolitikával kapcsolatban nagyobb befolyásunk lehetne. Az ECR kiigazítást javasol, a bizottsági szöveg kiigazítását, de vannak más vélemények is. A zöldek az elutasítás mellett tartalmi méreható változtatásokat is javasoltak az irányelvben. Nézzük meg, hogy mi vehető be az irányelvbe, ha valami olyasmit veszünk be, ami a kettes és hatos csomaggal ellentétes, vagy magával a megállapodással, akkor előfordulhat, hogy a szabályok ütközni fognak, különböző jogi szövegek szabályoznák ugyanazt a területet. És emellett kulcsfontosságú politikai kérdésekben még bonyolultabb helyzetet teremtünk. Így a legjobb megoldás az lenne, ha úgy ültetnénk át ezt a megállapodást, hogy ne érintse a tagállami döntéseket a szerződésről, és hogy úgy nézzen ki, hogy a jövőben is megállja a helyét. Akkor, amikor az Európai Fiscal Board elnökével találkoztunk, akkor a felülvizsgálat indításáról beszéltek. A kettes és hatos csomag felülvizsgálata 2019-re van betervezve. Módunkban áll kihasználni ezeket a lehetőségeket most. el kell mondanom azt is, hogy a kettő kettes és hatos csomag szövegének nagy része egy együtt döntési eljárást igényel, tehát nagyon sok mindenbe beleszólhatunk. Szeretném még hangsúlyozni azt is, hogy ha a kormány közi megoldásokat elutasítjuk, azt megtehetjük, de nem fog megoldani bizonyos problémákat. Nagyon sajnálom, hogy ilyen hosszasan szólaltam fel, de egész egyszerűen csak rosszul lettem, amikor először láttam ezt a véleményt. Először szerettem volna elmondani, hogy én mit gondolok erről. Semmi gond, van még egy kis időnk, és az árnyék előadók egy nagy része nincs is itt. A szocialisták nevében árnyék előadók tessék. Comme la rapporteure vient de le dire, euh... Köszönöm szépen, elnök asszony, ahogy az előadó is említette, nagyon különbözőek a politikai megközelítések a szocialisták számára nem csak az intézmények megközelítés a lényeg, vagyis hogy írunk valamit, aztán másnap töröljük, hanem a parlamentnek ugye gesztus kell tennie az európai emberek irányába. Hübner asszony és elismeri, hogy 2007-2008 a válság után egy sor költségvetési intézkedést hoztunk, amelyek drasztikusak voltak, és ez további recessziót is okozott az elmúlt tíz évben, ez nem vitatható, ez tény az európai országok többsége számára. Mi, európai szocialisták, a stabilitási és növekedési paktumot nem szeretnénk bevenni a szerződésbe, mert szerintünk ehelyett egy olyan szerződésre van szükség, ami a társadalmi konvergenciát mozdítja elő, és nem csak az euróvezetben. Úgy gondoljuk, hogy globális nézőpontra van szükség, nem csak a költségvetéssel, környezetvédelmi, gazdasági, szociális szempontok figyelembevételére is. A portugál példa különösen érdekes, és ezért mi olyan módosítót nyújtottunk be, mi szerint ö, utasítsuk el ezt a javaslatot, amennyiben a szerződés tartalmát érdemben nem módosítják. Köszönöm. Robert Zile, ECR. Köszönöm. Szeretném elmondani, hogy örömmel látom, hogy jelentéstevő rövidre fogta ütősre a jelentését, és ugyanez mondható el a módosítók tartalmáról és formáról is bár néhány képviselőtel sem azt javasolják, hogy utassuk el egy az egyben a bizottságába, és hát az egy kicsit engem összezavar, mert úgy abszolút emlékszem, milyen nehéz volt hazámnak kilábalni a pénzügyi válságból annak idején. És a közé megállapodás a, a, a Fiscal Compact témájában, és emlékszem, hogy a, a konzervatív frakció delegáció sem írta alá, de azért emlékeztetnék arra, hogy a monetáris unióban az SDCG egyezmény már formális megkötése került 2012-ben, és a 25 aláíró félből a DSCG aláíróból 22 formálisan a e kompakt hatája alatt van. Abban is megállapodtak a felek, hogy ezt 5 éven belül uniós jogszabályá kell tenni éppen most jár le ez öt év. Tehát ezért nem tudom, hogy a bizottság javaslata egyes szabadsági tagok szerint miért nem üdvözlendő. Nem csak az államháztatási prudenciára van szükség, hanem közös szabályokra, amely mindenki figyelembe vesz és tiszteletben tart. Ugyanakkor bizonyos időszakokban, a beruházásokban. Láthatóvá vált, hogy tagállamok erősebbként lábaltak ki a válságból, hogyha betartották az államhatási szabályokat, és nem sértették meg azokat. Ugyanakkor a független szervek szerepkörét is jól kell látni, hiszen ezek szigorúan nem részrehajlóak, és felelős módon tartózkodniuk kell olyan döntés, a mandátumokon kívülálló témák megítélésétől és nem, a, nem csak a tapasztalat alapján kerülnek kivezésre, hanem a politikai függetlenség alapján is. Ezért általában üdvözlöm a legtöbb módosítót a többi képviselő szakbizottsági tag részéről, és várom a gyümölcsöző eszmecserét és a kompromisszumokat, amelyek majd kialakulnak. Nekem Köszönöm. Thank you very much. I don't see anybody... Köszönöm szépen. Az ALDE részéről nem látok senkit sem, úgyhogy nézzük a zöldeket. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Tévedni emberi dolog. Tanuta, meghallgattalak téged, arra emlékeztetsz, arra emlékeztet bennünket újra és újra, hogy az Európai Parlamentnek több véleménye van, amely azt mondja, hogy ezt a fiskális szerződést uniós jobba kell áthelyezni. Igen, de az összes véleményben azt mondjuk, hogy ha az értékelés és a felülvizsgálat megtörtént, de ez még nem történt meg, és nem is tudjuk, hogy meg fog-e történni. Mindenesetre a parlament többsége az európai gazdasági kormányzás alapjait nem kérdőjelezik meg. Nagyon világosan elmondtam, hogy monetárius uniónk csak akkor lehet, a közös szabályaink is vannak. De monetáris uniónk erőteljes, és mondom, hogy erős, erős pénzügyi mechanizmus nélkül nincs de úgy gondolja, hogy lehet egy monetáris unió közös szabályok nélkül, csak a központi bankkal, és ennyi? Hát ez nem lehet. Igen, benyújtottunk egy elutasító javaslatot, nem azért, mert nem akarunk szabályokat, hanem azért, mert A, és ezt korábban is megemlítettem már, a jelenlegi szabályok, a szerződésben szereplő szabályok is nem rendelkeznek, egyáltalán nem rendelkeznek semmiféle tudományos alappal. A 3%, a 16% politikai összeg. És tudományos alapja az egésznek nincs. Mérnök vagyok, tudom, hogy már többször hallották, amit mondtam. Véleményem szerint a döntéseinkben a tudományra kell alapoznunk Egyébként a glifozátnál is hasznos ez, egyébként ott elég érdekes információkat kapunk, mindegy, de ezt most tegyük félre. Vannak olyan pénzügyi szabályaink, amelyeknek semmiféle tudományos alapja nincs, és úgy tűnt, hogy prociklikusak. Úgyhogy mielőtt úgy döntünk, hogy kezdünk valamit a szabályokkal, vizsgáljuk ezeket felül. Nem azért, hogy kidobjuk ezeket, hanem azért, hogy átalakítsuk őket, úgyhogy legyen gazdaságilag értelmük, és hogy figyelembe vegyék azt a tényt is, amit nagyon jól elmondott, a szabályok célja az embereket szolgálni. Nem, fogom, nem, nem fogadom el azt, hogy a pénzügyi, a pénzpiacok az embereket szolgálják, nem. Azért vannak ott, hogy azok jólétét erősítsék, akiket nem megfelelő módon beruházóknak nevezünk, holott inkább tőket tulajdonosok, és akkor ez jobban leírja őket. Többségük nem is beruházó, egész egyszerűen csak kölcsönveszi azt a pénzt. Igen, benyújtottunk egy módosítást, hogy elutasítsuk ezt a szöveget, mert úgy érezzük, hogy a jelenlegi ö, szerződés ha pusztán így átültetjük az uniós jogrendbe, akkor még rosszabbá teszik a, teszi a dolgokat. Úgy döntöttünk, hogy olyan módosító indítványokat nyújtunk be, amelyek képet adnának arról, hogy hogy néznek ki az integráció, ha jól működne. Ehhez a jogalapot kell megváltoztatni azért, hogy legyen eszköz a kezünkben. Sok forradalom úgy kezdődött, hogy az volt a motto, hogy nem lehet adóztatni megfelelő képviselet nélkül. De egyelőre kevéssé elszámoltatható a rendszer demokratikusan másodszorban ha nagyon nagy a költségvetési eh, deficit, hiány, akkor az a monetáris uniót veszélyezteti, és az egész Európai Uniót is. Viszont korrektív lépéseket lehet tenni. Egy olyan világban, ahol a pénzügyi és a szociális rendszereket egymással versenyeztetjük, a végső eredmény természetesen az lesz, hogy a szociális kiadásokat csökkenteni fogjuk, és a nyugdíjasok, vagy a nyugdíj a befektetők malmára hajtják csak a vizet. különböző korrekciós programok csökkenthetik az egyenlőtlenségeket. Finországban ez már bebizonyosodott. Igen. Csak ehhez az kell, hogy mindenki hozzájáruljon az egyenleghez. Ha, azok, ha a bankok hozzájárultak volna ahhoz, hogy felszámoljuk azt a mit kárként okoztak a válság alatt, akkor már milliárdosok lennénk. Tehát itt vannak a korrekciós intézkedések, de ezeknek szociális és környezeti megfontolásokat is figyelembe kell vennie. És itt vannak még az a független testületek. Persze lehetnek független testületeink, úgy, hogy ezek semmiféle párt címkét nem hordozzák magukon. De azért ezek neoklasszikus gazdaság képviselői. Ez, ez, ez nem, hogy nem mese, ez, ez, ez vicc. El tudnék fogadni néhány ilyen fake, hamis tudós, de akkor bevonnám őket a gazdaságba, hogy lássák, hogy hogy működik. Úgy gondolom, hogy valamit tennünk kell ahhoz, hogy a monetáris unió megmaradjon, de ami az asztalon javaslatként szerepel, az megközelítőleg sem jó. Köszönöm, jó, hogy ennyi időnk van ma este. Az előadó 5 percet kap, a többiek 3-at, de ha még valaki többet akar, akkor szóljon. A következő pedig a GOE. I'm going to speak in Portuguese. Köszönöm, portugálul fogok beszélni. Tisztelt elnök asszony, az egész kezdeményezés elutasítására vonatkozó módosítót fogunk benyújtani, nem egyszerűen azért, hogy piszkálódjunk, hanem azért, mert nem látjuk, hogy mi a célja ennek a e, kezdeményezésnek. Nagyon fontos lenne, hogy e, e, nézzünk utána, hogy mi történt az elmúlt években. A politikai döntéseket nem alapozhatjuk ideológiai vakságra. Úgy gondolom, hogy inkább erről az ideológiai vakságról kellene vitát folytatni. És amikor tévedést tapasztalunk, akkor kiigazításra lenne szükség. Az alapfeltételezések tévesek. a szabályok rosszak, nem az egyeztetés szándéka. Nincs tudományos alapja, teljesen önkényes szabályokat alakítottak ki. Egyes esetekben nagyon szigorúan lépnek fel, máskor nagyon enyhén. Nem egyszerűen olyan intézkedésről van szó, amely felhívná a figyelmet a költségvetési problémákra, hanem Arról lenne itt szó, hogy demokratikusan megválasztott kormányokra ráerőltetnének mindenféle intézkedéseket, hogy az úgymond helyes irányban haladjanak. Azok az országok, amelyek a trojka, a reformprogram kiigazításait megszenvedték, például Portugália, a vak megszorítások időszakát élték. sikerült a költségvetésben jobb eredményeket elérni, mint amikor a megszorítások érvényesültek. Úgy gondolom, hogy a kormányközi megállapodás társadalmi válsághoz vezetett. Úgy gondolom, hogy le kell higgadnunk, vitát kell folytatnunk, meg kell egymást hallgatnunk. A politikai intézkedések nem megfelelőek az Európai Unióban sem, gazdasági szempontból sem az emberek mindennapját illetően. Úgy gondolom, hogy ugyanezen alapelvek alapján hozták ezt a kezdeményezést, és mi mindenképpen előbbre szeretnénk lépni, és nem vissza a múltba. Jelzést is kellene adnunk, hogy költségvetési téren jobban egyeztetünk, de az a javaslat, amivel most dolgunk van, a vakságról szól, ami veszélyes. További nincsen Spontan, spontán felszólások, Beres asszony. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy fontos ez a vita, hiszen az Európai Unió gazdaságpolitikáját folytatva nem mindig folytatunk vitát az alapokról. Két dolgot említenék úgy gondolom, hogy érteni fogják. Szerintem Európában már senki nem gondolja, hogy a stabilitási paktum jelenti a jó gazdaságirányítási keretet az euróövezetben, vagy legalábbis maximum olyan emberek, akik elrugaszkodtak a valóságtól, Szalvéni urat megválasztották, úgyhogy valami nem jól működik. Nem tehetünk úgy, mint hogyha a kérdések felvetése nélkül, az alapkérdések megvizsgálása nélkül folytatnánk rendületlenül a menetelést előre. Philip Lambert is emlékeztetett rá, először komoly értékelésre van szükség a fiskális kompakt, illetve költségvetési szerződés a stabilitási paktumhoz szorosan kötődik, különben nincs értelme. Aztán Gyakran hallom azt az érvelést, hogy intézményi szempontból a parlamenttel csak konzultálnak, úgyhogy hát szimpatikusan kell viselkednünk, részt kell vennünk a vitában. Ennek nincs értelme szerintem. Annyira jól emlékszem arra, hogy milyen érveket hallottam a saját frakciómban és a zönében Danuta Hübner. A stabilitási mechanizmusról, a költségvetési szerződésről, hogy eh, jogi, meg gazdasági szempontok alapján ezt ne vessük el, mert akkor nem fognak minket meghallgatni legközelebb. De hát eh, mi az, hogy meghallgatnak bennünket, hogyha eh, nem veszünk részt érdemi alapon a tárgyalásban, akkor ennek nem sok haszna van. A saját politikai célkitűzéseinket kell követni, a gazdasági szabályok felülvizsgálatát szeretnénk, hogy a fenntartható fejlődés és egyéb szempontjaink is megvalósulhassanak. Thank you, Mr. Pereira. Köszönöm, Pereira úr. Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Unió költségvetési rendeletével kapcsolatban sürgető választ kell adnunk, akkor, hogyha egy állam adossági válság adódik, olyan megoldást kínálva, amely nem feltétlenül két oldalú megoldást kínál, szerződés, kimondja, hogy jövőbeli integráció során a költségvetési rendelet ért, kell értékelje a szerződés végrehajtására vonatkozó várakozásokat, és ez mindez azt is jelenti, hogy át kell dolgozni ezeket a szabályokat, akkor hogy a szükség adódik erre. Ha tehát ma valaki azt mondja, hogy azok, akik e- az Európai Bizottsági Javaslat ellen szavaznak, az költségvetési rendelet és általában a szerződések ellen vannak, és ez azt jelenti, hogy az Európai Parlament az államközi együttműködést támogatja, akkor hát ez nem elfogadható. Ha itt az Európai Bizottság javaslatát elutasítjuk, akkor ezzel azokat a tapasztalatokat amelyeket elemeznünk kell. Ott kell integrálni ezeket, ahol szükség van rá, úgy, hogy az Európa, ahogy ezt eredetileg tervezték. Erről van itt szó, alapvetően nem másról. Tehát a kormányközi szinten is annak idején, válság után történtek ilyen megállapodások, a megszorító intézkedések idején, gyakorlatilag abban a, abban a káoszban, amely a szabályok értelmezéséből adódik, ha egy költségvetést tervez, terjesztenek be az államok, az Európai Bizottság, és akár független szervezetek, amelyek a államháztatása foglalkoznak, mintha nem értenék, hogy működnek a szabályok. Ez pedig azt jelenti, hogy pontosan azt kell tegyük, amit, amit mondtunk, hogy teszünk, ennek éppen, hogy eljött az ideje, értékeljük a, a, a, a, a kompaktot, és a megfelelő módosításokat javasoljuk annak érdekében, hogy tiszt, jó koordináció, államhatatos politikai koordináció megvalósulhasson azokra a várakozások megfelelően, amelyek kövezték ezt eredetileg. Köszönöm. Mások nem éreztek hozzászólást, visszaadom a jelentéstevőnek a szót. Köszönöm. Örülök annak, hogy ilyen komoly vita alakult. és a, az egész álmáztató keret és a növekedési stabilitási paktum körüli vita, jól tudom, egyre hevesebbé válik, de szerintem olyan témákat is megvitatunk, amelyek különféle szintekhez tartoznak, tehát egy kicsit összekeverjük ezeket a szinteket, és attól tartok, hogyha belevesszük a kompakt hármas cikkének nagy részét ebbe, akkor látni, hogy nem az, az a cél, hogy egy új államháztási keretet hozzunk létre, amely változtatná a túpeket, vagy a sixpeket, vagy a, a stabilitás és növekedési paktumot. Nem ez az út, amelyet járnunk kell. És ez a cél egészen más itt. És ezt a célt lehet kapcsolni az Európai Parlament által azon évek óta elhangzott követelések, hogy, ez, hogy, a, hogy mindez az Európai Unió jogi kereteibe ágyazódik. Nem lehet a nemzetközi jogra hagyni ezt csak, amely valahol ott lebeg, hanem át kell ültetni a nemzeti jogszabályokba is, és ha kiüresedik, akkor lehet megváltoztatni azoknak, akik Európa működését módosítani akarnak a gazdaságpolitikai kontextusban, általában a stabilizási és államáltatási keretek között. Tehát, ha valaki ezt az irányelvet arra akarja használni, hogy a teljes keretet megváltoztassa, ezt értem jogilag, hogy ahogy én értem, ez lehetetlen. Bepolitikai jelzésként értelmezhető. és fontos, hogy az egésznek a tartalmi elejével is foglalkozunk mielőtt, de most nem ez a cél ezzel az irányelvel. Tehát, hogyha a módosítókat, amelyeket egyes kollégák ez irányban be, akkor ez az irány nem volna konzisztens a keret többi részével, amelyet viszont nem lehet megváltoztatni ez az irányelvvel. Ezért ez az irányelv csak részben foglalja magában mindazt, amit magába foglal, de ennek az elemnek nem az a célja, hogy bezárja az ajtót a, a keret szab, újraszabályzása előtt, nem is említi ezt. Ezért mondtam, hogy ja, most kezdjük a, a, a fiscal frameworkben, az államháztási keretben a, a, a, a, a two-pack és a six-pack eh, tárgyalása jövőre indul, de hát ez egy másik téma egy másik dolog. Tehát itt nem a szerződés módosításról van még szó, hanem arra, hogy mi maradt még ebben a keretben, amely nem ágyazódnék be az európai jogszabályok körébe. Tehát nagyon sok kompromisszum nem lesz szerintem, attól tartok, de nem tudom emlékszem pontosan hánykor, de szerdán lesz a megnyitó, a vita megnyitója, és szívesen várom önöket. Igen, most egy másik, más jogi világokban élünk, szinte nehéz lesz a konzervatívok és az ALDE által bejutott módosítókban dűlőre jutni, de hát készen állok. Pervans. Én pozitív vagyok. Hogy jól tudod, hajlok mindig a kompromisszum, de egy más történet. Szerintem nem szabad összekeverni a két célt. Itt más a cél. A hármas cikk ezen kis részével kapcsolatban más, mint amiről te beszélsz. Persze, meg kell majd felül kell vizsgálni, értem, tudom az érveket, de nem ez a módja itt most ennek. akik szerdán találkoznak, majd egy téma dosszié során remélem sikerre járnak. November 25-ig lesz Dekonban a szavazás. Köszönöm a figyelmüket. Most pedig utolsó nap rövid pontunk Következik széves jelenség az Európai Vezetési Bank pénzügyi tevékenységéről. Barbara Kappel, az előadó parancsol. Danke, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. In der Zeit. Hát ma majdnem fél tíz van, úgyhogy a nagyon intenzív vitával végül is behoztuk. Az Európai Beruházási Bank kapcsolatos anyagnál nagyon sok változás van, 30%-kal több, mint tavaly. Ez amiatt van így, hogy nagyon rövid volt a jelentés, és nem volt túl sok lehetőségünk arra, hogy túl sok mindent leírjunk. Köszönjük a módosító indítványokat, amelyek segítettek abban, hogy egy kicsit vaskosabb legyen ez a jelentésköteg, és nyújtottunk be módosító indítványt tehát nagyon sok módosítói indítványunk volt, ezért aztán lett három új fejezetünk is, ezekkel a fejezeteket, a kompromisszumokat lefettük, a Tax Compliance, External Landing Mandate és a Transparency című fejezetek ezek. 15 cikket fednek le az eredeti jelentésből, sok cikk esetében nem is nyújtottak be módosító indítványt, úgyhogy ezeket nem is vettünk figyelembe. Nagyon nagy volt az egyetértés sok területen, technikai szinten sikerült jól előrelépnünk, és holnap reggel lesz egy utolsó technikai ülésünk reggel 8-kor. Remélem, hogy akkor sikerül megegyeznünk a végső szövegben, mert a cél az, hogy a jövő héten az ECON egyeztessen, azaz szavazzon is erről. Tehát remélem, hogy holnap sikerül majd megegyeznünk, bizakodó vagyok, és már nagyon várom a holnapot. Köszönöm, Kapelasszony. Uh, nobody... Köszönöm, Kapelasszony. Az EPP-től nincs senki. És Sanda Lunes és elnézést kér az én frakciómból a jegyzőkönyv kedvéért szeretném mondani, hogy az Ekon szakbizottság köszönetet mond Lunes kollégának, aki belga védelmi miniszteri kinevezést kapott. Hát köszönjük meg neki a munkáját. Egyszer koordinátorként még nem sikerült az utódját megtalálnom. Papa Molász eh, úr a GUE részéről, más nincs jelen a teremben, tessék. Köszönöm szépen. nem csak a saját politikai képviselőcsoportom nevében szólok, megpróbálok a hiányzó árnyék előadók nevében is beszélni. Úgy gondolom, hogy a most ismertetett jelentéshez sokkal több módosító készült az idén, mint az elmúlt években, és ez nem azért van, mert rövid a szöveg, hanem azért, mert az előadó úgy tűnik, hogy nem igazán hajlandó figyelembe venni az észrevételeinket. Van egy sor észrevétel, amit nem lehet egyszerűen a szőnyeg alá söpörni, hogyha a befektetési, beruházási bank értékelését végezzük az EBB-nek ambíciózusabbnak kell lennie, hatékonyabban kell beruháznia, illetve az olyan régiókra kell összpontosítania, amelyeknek a legtöbb nehézsége volt a válság alatt, ahol a legnagyobb a munkanélküliség, javítani kell az átláthatóságot, javítani kell az elszámoltathatóságot, meg kell erősíteni az EBB tevékenységét az európai kohéziós politika alapján. És jobban figyelembe kell venni az ENSZ fenntartató fejlődési céljait. Más szóval, eljelentés kapcsán azt kérjük, azt szeretnénk kérni az EBB-től, hogy a beruházásoknál úgy nyújtson támogatást, hogy igazságosabb, a KKV-kat jobban figyelembe vevő, a környezetvédelmet jobban figyelembe vevő, jövő felé irányuló politikát folytasson, ne a business as usual alapján eh, járjon el, különösen a sok fiatal eh, munkanélküli helyzetét eh, kellene javítani egyes régiókban, a gazdasági, társadalmi szempontokat együtt kell figyelembe venni. Holnap lesz még egy árnyékelőadói egyeztetés, egy sor javaslatot fogunk benyújtani mert úgy gondolom, hogy az előadó kompromisszum készsége eddig nem volt túl magas szintű. A többi árnyék előadó, akik most nem tudtak megnyilvánulni, majd elmondhatják ott a véleményüket. Köszönöm. With that, I'd like to hand back to the... Akkor megadom a jelentéstevőnek az árszó jogán a szót. Köszönöm szépen, szeretném megköszönni Papadimulus kollégának a mondandóját, állásfoglalását. Holnap szerintem kielégítő eredményre tudunk jutni mindenki számára, hiszen a következő a következő héten akkor tudunk majd szavazni a szakbizottságban a munka alapján. Köszönöm szépen. A menetrend az, hogy holnap lesz az árnyékeladó ülés, remélhetőleg kompromisszumokat megkötnek, és november 19-20-án lesz a szavazás az ECON napi rendjén, legalábbis ahogy most látszik. Tízes napi rendi pont, egyéb kérdések, ketten maradtak a képviselők, hát úgy tűnik, hogy nincs más megbeszélni valónk, lezárom az ülést. Köszönöm a részvételt. Meeting. Következő ülése az ülésünk. November 19-én hétfőn lesz 3 és 6.30 között kedden pedig november 20-án 9 és 12.30 között, majd pedig délután aznap. Köszönöm a figyelmüket!